oldalán. Nagyon örülünk, hogy lehetőségem volt első alkalommal ülésezni az új mandátumom kapcsán, és köszönöm biztos úrnak a jelenlétét, illetve a figyelmre mélt észrevételeket, köszönöm a tolmácsok munkáját, az adminisztráció munkáját, és mindenkinek jó éjszakát kívánok, ezzel lezárom az ülést.